torniamo. Bene, diamo inizio. Diamo inizio alla commissione. Jó, akkor kezdjük a szakbizottsági ülést. Prendete posto, per favore. Kérem mindenki foglaljon helyet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 Szeretettel üdvözlök mindenkit, remélem, hogy a vakáció alatt mindenki jól kipihente magát, a további 53 oldalú egyeztetés tükrében. Nos, akkor kezdjük először is szavazással, de jóváhagyás az első pont a napirend kapcsán, nincs ellenvetés, elfogadtuk. Hármas pont, a jegyzőkönyvek elfogadása, a 2013. június 19-20, június 26 és július 8-9-ei, ha ezzel kapcsolatban nincsen ellenvetés, elfogadottnak tekintjük ezeket a jegyzőkönyveket. Susan Szól szeretném először is üdvözölni, új asszisztensünk a jelölt országokkal való együttműködés témájában, úgyhogy nagyon örülünk a Macedon Parlament képviseltében Filip Filipovski urat. Üdvözöljük önt is. Az elnök közleményei. Először is tájékoztatásul el szeretném mondani, hogy webstreameljük a mai ülést, és el szeretném mondani, hogy szeptember 24-én Brüsszelben kerül sor az Európai tejipar témájában egy nagyon fontos konferencia 2015 után a bizottság szervezésében, és természetesen az egész hmm. Agri Bizottságot meghívjuk szeretettel a részvételre. Azt is el szeretném mondani, hogy a politikai frakció koordinátorainak lesz ülése a szakbizottsági ülést követően az árnyékjelentés készítőkkel együtt, a hogyan továbbról a litván elnökséget követően, olyan kérdésekben, ahol még nem sikerült megállapodnunk a tanácssal, úgyhogy emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy voltak olyan témák, amelyekről nem került még egyelőre szó június 27-én. Végezetül el szeretném mondani, hogy ma minden nyelven folyik talmácsolás. Kezdjük tehát az ötös napirendi ponttal, ami nem más, mint az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése valamennyi szakasz. Fazilika Viorica Dancila a vélemény előadója, aki szót kért, és aztán utána 21 módosítóról fogunk szavazni a költségvetéshez. Most meg is adom Dancila kollégának a szót. Domnule președinte, aș vrea să mulțumesc pentru colaborare. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a titkárságnak a kiváló együttműködést és az összes kollégának, akik részt vettek a jelentés készítésében. Az elmúlt a, a 15, 19 és a 15-20-as projektet visszamondták. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Dáncsila. Akkor, ha nincs más hozzászóló, akkor szavazzunk. Kérem készfeltartással hiszen 21 témában kell csak szavaznunk, úgyhogy gondolom nagyon gyorsan sikerül lezárnunk ezt, még azok vonatkozásában is, akik nem hozták el a szavazókártyájukat. Bene, iniziamo allora. Jó, kezdjük akkor. Agri 5307, ki van mellette? Ellene. Ki tartózkodik? Elutasítottuk. Agri 5301, ki van mellette? ki van ellene, ki tartózkodik, azt mondanám, elfogadtuk. Agri 5305 mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk. 5311 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5304 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5303 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5352 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5351 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5314 mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 53 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 20 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 22 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53.00 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53.02 mellette ellene tartózkodás számoljuk, meg elnézést kérek, 53.02 még egyszer tegye fel a kezét, aki mellette van. Köszönöm. Ellene Szerintem elutasítottuk. 5309 megint készfeltartással mellette ellene. Elnézést. Még egyszer, mert nem volt világos. Tehát 5309 ki van mellette? Ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 5317 ki van mellette? Ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Aztán a két utolsó, Oké. è Ok, chiedo scusa, c'è un ultimo voto. Elnézést, van még egy szavazandó pont, sajnos kihagytuk, az 5316 osról szavaznunk kell, tehát 5316 os ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Jó, a két utolsót visszavonták, úgyhogy szerintem végeztünk is. Köszönöm szépen! Adesso andiamo alla... Akkor most jön a hatodik pont, az Európai Unió 2014-es pénzügyére vonatkozó általános költségvetése valamennyi szakasz, ugyanaz a kolléganő, Dáncsilá a vélemény előadója. Most szavaztunk a költségvetésről, úgyhogy Szeptember 17-én fogunk az, e, a véleményről szavazni, és először is politikai prioritásokat kell megfogalmaznunk, mind a kísérleti projektek vonatkozásában, mint pedig az előkészítő intézkedések vonatkozásában. Most pedig megint csak az előadónak adom meg a szót. Dancila, parancsolj! Mulțumesc, domnule președinte! Köszönöm szépen! A vélemény tervezet egyébként 10 pontot tartalmaz. Szeretném aláhúzni, hogy sajnálom, rendkívül sajnálom, és ezt már korábbi ülésen is elmondtam, nagyon sajnálom, hogy ezek az alkalmazások számos gazda vonatkozásában csökkenést jelentenek a közvetlen kifizetéseknél, akár 5%-ost is, de hát ez van, ennek ellenére a mechanizmust alkalmazni kell. Szeretném még elmondani, hogy foglalkoznunk kell azokkal, az előirányzatokkal, amelyeket nem fizettek még ki. Ezt biztosítani kell az új programozási időszakban 2011 2020 között, hiszen a vidékfejlesztésnél ha kell összeget kell rendelkezésre bocsátani. A vidékfejlesztés finanszírozása a vidékfejlesztési alapból történik, és, és itt is egy csökkenést látunk 5,5%-os szinten a kötelezettségvállalásoknál. A kollégák módosítóit pedig várom. Jó, köszönöm szépen Dancsila képviselőasszonynak. Van-e hozzászólás? Nincs. A bizottság képviseletében kére valaki szót, hangó igazgató úr, parancsoljon. Igen, elnök úr, köszönöm a szót. Először is köszönni, meg szeretném köszönni ezt a lehetőséget, illetve Dancsila előadóasszonynak, hogy külön odafigyelt azokra az érvekre, amelyeket mi magunk fogalmaztunk meg az előző alkalommal. Azt is el szeretném mondani, hogy a pénzügyi fegyelem sajnálatos módon elkerülhetetlen rossz, ami a plafonokat illeti, és ezért is kell eljárnunk úgy, hogy a közvetlen kifizetések vonatkozásában lépjünk el, annak érdekében, hogy a pénzügyi fegyelmet javítsuk. Ezért is köszönet, hogy az előadó asszony próbált megtenni mindent annak érdekében, hogy eredeti javaslatunkhoz igazodjon, főleg a vidékfejlesztésre vonatkozó relatív kifizetések terén. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, köszönöm. Ha más hozzászólás nincs, akkor jöhet a hetedik pont a napi rendünkön. Átmeneti intézkedések, a közvetlen kifizetések, a vidékfejlesztés, valamint a kap finanszírozása, ellenőrzése és irányítása vonatkozásában. Albert Dess az előadója a témának. Kedves kollégák, annyit küzdöttünk azért, hogy a kap reformját elérjük, úgyhogy az új politikának gyakorlatilag 2014. január 1-ével hatályba kell lépnie. Minden mellett vannak átmenet intézkedések, technikai jellegűek, hogy harmonikusan lehessen átlépni az új feltételek vonatkozásában a kap keretén belül. Ezek az intézkedések, mindjárt elmagyarázza őket előadunk, az év vége előtt kell, hogy nyilvánosságra kerüljenek. Mindenképpen el kell, hogy fogadjuk őket első olvasatban, a novemberi plenárison legkésőbb. Ez kapcsolódik ahhoz a vitához, amelyet az utolsó, még meg nem oldott kérdések témájában a tanácssal folytatunk. Nyilván mindenki emlékszik arra, hogy milyen megállapodás született június 27-én. A bizottsági javaslat az átment intézkedésekről, ezekről a kérdésekről szól, például a rugalmasságról a három pillér között. Tehát nagyon fontos ez a szöveg koherenciája szempontjából. Albert, tehát megadom a szót, és természetesen a titkárság jegyzi a hozzászólók igényeit. Köszönöm. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ez a jelentés egy nagyon technikai jellegű jelentés. Azon dolgozunk parlamentként, hogy a KAP reformja 2014. január 1-ével lehetségessé válik. Ezért is kell ilyen gyorsan dolgoznunk, hogy az európai gazdák tervezési biztonságot élvezzenek a következő időszakban a kap reformját 2014-ben a tervekkel ellentétben nem lehet átütetni teljesen a gyakorlatban, ezért ideiglenes rendelkezésekre, átmeneti rendelkezésekre van szükség, hogy alkalmazkodni lehessen a reformhoz, és a fennálló és új támogatási lehetőségeket szeretnénk a lehető, leginkább lehetővé tenni. Itt mindenek előtt az átmeneti szabályokról beszélünk az alábbi aspektusok kapcsán. Egyrészt a külső konvergencia, másrészt a második pillér deruházásainak támogatása, a harmadik az adminisztratív ráfordítás csökkentése. 2014 a redistribúciós támogatások három hónappal azután, hogy hatályba lépnek a rendelkezések, az a nyolcadik pont, aztán rugalmasság a különböző pillérek között, tehát a kap két pillére között lehet átcsoportosítani 15%-ot az első pillérben és 10%-ot a második pillérből az elsőben, de ez csak azon tagállamok esetében lehetséges, amelyek átlagos közvetlen kifizetése kisebb, mint az EU átlag 90%-a. A hatodik pont a támogatási program a második pillérben. Szükség van arra, hogy kapcsolat jöjjön létre két egymást követő időszakban ez a 16. módosító, aztán a hetedik pont a greening a közvetlen kifizetéseknél 2016-ban lép hatályba, hogy a programok előkészítését meg lehessen oldani a vidékfejlesztés területén a kap új orientációjával a tagállamoknak időre van szükségük, hogy csurlódásmentes átmenetet biztosítsanak, hogy a kettős támogatást a greening útján megakadályozzák és például táj építő elemeket is jobban tudjanak figyelembe venni. Fontos, hogy a greening ugyan, a, ugyanazon időszakban kerüljön végrehajtásra az összes tagállamban. Nem alakulhat ki az a helyzet, amit az elmúlt időszakban már láttunk, hogy egyes államok hamarabb elkészülnek, mint mások. Az Európai Parlament és a tanács éppen ezért évvége előtt még konkrét átmeneti szabályokat kell, hogy elfogadjon, és adott esetben a jelenlegi kapjogot, amely bázisul szolgál, módosítani kell. Azt hiszem nagyon röviden mondtam el a jelentés lényegét. Meggyőződésem, hogy technikai jellegű kiegészítésekre még szükség lesz, módosítókra szükség lesz. Beszéltem egy néhány tagállammal is, vagy hát pontosabban szólva ők megkerestek engem, és ott bizonyos kívánságok elhangzottak a finneknél, még vannak konkrét javaslatok, amelyek az északi ország részsel foglalkoznak de azt hiszem összességében a jelentéssel végül is gondoskodhatunk arról, hogy csurlódásmentesen át tudjuk ültetni a gyakorlatba ezt a reformot itt Európában. Köszönöm szépen, és mondják el, ami még hiányzik önöknek. Grazie, Albert. Köszönöm, Albert. Akkor kezdjük a vitát. Mártiné a szó először. Nagyon rövid leszek, elnök úr. Nehéz tárgyalásokat folytattunk, aztán kialakult egy irányvonal az agrárreform tekintetében, és ez legyen az alapja a deszféle jelentésnek is szerintem és hogy bizonyos pontokat nem tudtunk véglegesen lezárni, az az egyik probléma itt az egész történetben, de azt gondolom, hogy ezt ebben a hónapban még kezelni fogjuk. De kedves Albert, ez van még egy pont, hogy van itt egy követelés, hogy 2016-ra a greeninget toljuk el, halasszuk el. Azért ez egy nagyon önkényes értelmezése annak, amit a kapreformban mi már eldöntöttünk, vagy szeretnénk. Tehát itt vannak döntések, és egy kompromisszummal ki, akarják, ki akarnak kerülni bennünket itt a tagállamokkal együttműködve, ez nem fog menni. Ez egy veszélyes ügy tehát az, hogy két év alatt ezt nem lehet megcsinálni, persze egy eh, olyan indoklás, ami nem igaz, hát közben már van egy év, ugye, ami eltelt, és a green, tehát egy évet már adtunk a greeningre, most aztán még egy évet, hát eh, aztán lassan négy évnél járunk, hát eh, aztán időközben látni kell, hogy 2017-ben dönteni akarunk arról, hogy egy újabb szakaszba vágunk bele, tehát 5-ről 7%-ra emeljük. Hát nem tudom, hogy lehet arra a következtetése jutni, hogy még egy évvel ezt elhalasztjuk. Hát ezt mi nem fogjuk vállalni, felvállalni. Remélem, hogy más frakciók sem, mert ez az eredményeket a trilógusokból megkérdőjelezni. Ez egy nagyon veszélyes dolog, kedves Albert, de ebben ne induljunk bele szerintem. Aztán a koordinátorok ülésén is beszéltünk már erről, hogy vannak újabb fejlemények, hogy mi szerint a módosítók határidejét még egy kicsit halasszuk el, ez már szóba került ugyebár. Grazie. Köszönöm szépen. Martin, uh, most Eriké a szó. Hát, Andrew. Oui, merci, président. Je voudrais... Igen, köszönöm a szót, elnök úr. Először is egy megjegyzésem lenne az a kapcsolatban, hogy nagyon későn kaptuk meg ezt a jelentést. És igaz, hogy a magyarázatokban nem igazán pontosan látjuk azt, hogy merre tovább. 34 módosító indítvány született, ahol a javaslatokról olvashatunk, és csak néhány dolgot szeretnék kiemelni közülük pontosabban. Ami a vidékfejlesztési részt illeti, egyetértek az előadóval, ami lehetővé teszi azt, hogy ugye ne csak a az állategészségügyről legyen szó, hanem más támogatói rendszerekről is, a struktúraváltás, a modernizálás terén az egyes gazdaságokban. Nos, ez egy javaslat. A kötelezettségvállalásokat kierős, kiterjeszti a jelenlegi vidékfejlesztési politikán belül, amely végül is a vidéki gazdaságok sokféleségét hangsúlyozza például. Nem szabad azonban elfedkeznünk a fiatal gazdákról sem, főleg olyan tagállamokban, amelyek már a második pillérben rendelkeznek ezzel a rendelkezése. Azt gondolom, hogy káros lenne az, hogyha megszakadna ez a folyamat 2014-ben a fiatal gazdák vonatkozásában. Pedig mindenki egyetért abban, hogy ez itt prioritás. És hogy lehetővé kell tennünk azt, hogy a mezőgazdaságban a generációk váltsák egymást. Úgyhogy abban a reformban, amelyet bekívánunk vezetni, jó lenne, hogyha ez jelen lenne az átmeneti időszakban is. Ami a közvetlen támogatásokat illeti. Egyetértek előadónkkal, hogy a lehető leggyorsabban kellene az új ö, első hektáros támogatásokat bevezetni. De ugyanakkor szerintem nagyobb nyitottságot kellene biztosítani bizonyos jelenlegi rendelkezések számára is, hogy minél előbb lehessen a fakultatív szétválasztási intézkedéseket alkalmazni. Ez nagyon fontos egyes ágazatokban, főleg az állattenyésztésben, hiszen az elmúlt hónapok során a konjunktúra és a nehéz helyzet miatt nagyon sokat szenvedtek a gazdák. Ezen túl, erről is szó volt már, de még egyszer meg szeretném ismételni a 23-as módosítóindítvány kapcsán, hogy 2014-től lehessen már az első hektárral kapcsolatban ö, alkalmazni, amit javasoltunk, aztán a kap zöldítését illetően szintén van egy javaslat az eladónknak. Ez csak 2016-tól jelenne meg, ezt nem tudom támogatni, és nyilvánosan szeretnék tiltakozni ez ellen. Albert Dess jelentése több módosító indítványt tartalmaz az első és a második pillér vonatkozásában. Vannak olyanok, amelyek megfelelnek annak az álláspontnak, amelyet megpróbáltunk az utolsó trialógusok során az Európai Parlament részéről védelmezni. De előadónk főleg a visszafordíthatatlan jellegre tér vissza a, a tagállamok vonatkozásában a rugalmaság terén. De a reform vonatkozásában ö, volt már erről szó oldalú tárgyások során is. Nagyon nehezek voltak ezek a megállapodások, amelyeket sikerült végül is a reform tartalmát illetve ö, elérnünk. Elnök, köszönöm szépen. Elizabeth Kossinger következik először. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Albert Desznek az elvégzett munkát a jelentés kapcsán. A hozzászólásomban a vidékfejlesztésre szeretnék kitérni külön, mert hát itt a közvetlen kifizetésekhez képest több a nyitott kérdés szerintem többé-kevésbé legalábbis. Üdvözlöm, hogy Albert Dess az itt általunk gyakran megvitatott alapelv mellett kitartott, hogy új pénzekkel a régi programokat lehet még finanszírozni ebben a pénzügyi évben. Azt gondolom fontos is ez a gazdák számára is, hiszen a biztonság egy alapvető kérdés az én tagállamomban, például az átmeneti rendelkezések hiánya bizonytalansághoz vezetett és vezet a gazdák körében, mert hát a mezőgazdaságban legalább egy évre előre kell tervezni a vetést és egyebeket időben el kell dönteni. Aztán még tisztázni kell azt is az Európai Bizottság mondta a terület alapú intézkedéseknél, a vidékfejlesztésnél, hát az eddigi környezeti program által finanszírozott intézkedések is átkerülnek ebbe az évbe, hiszen itt is vannak olyan tagállamok, akiknek van olyan környezeti programjuk, amelyek nem kizárólag a területből indulnak ki, tehát szerintem itt állást kellene foglalni, és az átmeneti évben ezt is megfelelően kell finanszírozni. Aztán fontos még a beruházási támogatás számos tagállamban hát eh, hosszabb ideje hiányzik a pénz az alapokból, hiszen 2013-ig egy hosszú idő eltelt időközben, és hát számos beruházás, ami aktuálisá válik, eh, nem finanszírozható a gazdák részéről, az állatvédelemben például és egyéb hasonló területeken, ami azt jelenti, hogy tervezni is kell ezeket a beruházásokat, itt megoldást kell találni, hogy legalább 2014-ben már a kérelmeket be lehessen nyújtani, mert ennek a kereteire szükség van, hiszen túl hosszú lesz az időszak, amikor nem kapnak finanszírozást. Ugyanez vonatkozik a képzésre is, főleg a vidékfejlesztésben számos oktatási képzési program működik már, és intézkedések is, és fontos, hogy az átmeneti évben ezeket is finanszírozzuk, és hát a fiatal gazdákat nem szabad szem előtt téveszteni semmiképp itt, hiszen átvállalják a gazdaságokat, megöröklik a gazdaságokat, ehhez támogatás kell, itt egy megfelelő indítási támogatásra szükség van a gazdák, fiatal gazdák számára Európában, és ezt finanszírozni kell az átmeneti évben is. Vagyis parlamentként szerintem világos üzenetet kell küldenünk, egyértelmű üzenetekkel küldenünk, és az elmúlt támogatási időszakban és azt láttuk, hogy ezen átmeneti évben is finanszírozzuk nem terület alapú intézkedéseket, és ez korábban volt lehet, és lehetséges volt, és mostantól is kell. Bene, grazie Elisabeth. Ulrich Rod. Köszönöm szépen, Elisabeth. Ulrich Rodus következik. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm szépen Albert Dessnek ezt a jelentéstervezetet. Rövidre foghatom magamat is. Két szempontot szeretnék kiemelni. Egyrészt nem értem, hogy miért akarjuk 2016-ig elhalasztani a greeninget, a kizöldítést. Évek óta beszélünk az új kapról, mindenki tudja, hogy jön a kizöldítés, a greening, tehát miért nem korábban kérdem én. Második észrevételem. Az elsőből a második pillérbe való átcsoportosítést támogatom, de a másodikból az elsőbe való átcsoportosítással nagyon komoly problémáink vannak, hiszen a közvetlen kifizetésektől el akarunk távolodni, és nem szabad, hogy eljátsszuk az erre most megnyíló lehetőséget. Köszönöm. Köszönöm szépen Ulrike, és most pedig jár kolléga kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek is a munkát. Azt mondta, hogy ez egy nagyon technikai természetű jelentés, ez így van, de ennek komoly kihatása van a gazdálkodók életére és a vidéki térségekre is. Éppen ezért mindig azt mondtuk, hogy igyekszünk a beruházási ö, ö, csúcsforgalmat, a be, beruházási ö, problémákat megoldani, és azt mondjuk, hangoztuk mindig, hogy több értéket akarunk biztosítani a pénzünkért, tehát támogatom azt, hogy a régi rendszert még egy évvel meghosszabbítsuk. Azoknak a kollégáknak, akik pedig úgy gondolják, hogy esetleg apró betűkkel valami öm, kiskapukat nyitunk meg a jelentésben, bizt, elmondhatom, hogy nyugodjanak meg, a második évben visszatérünk a normál ritmusra. Nagyon fontos az, azt kiemelni, hogy nem csak az első pillére, hanem a vidéki térségre is vonatkozik mindez, ezért hálás vagyok Albertnek, hogy az erre vonatkozó javaslataimat bevettem. A környezetvédelmi programok, a beruházási programok és a vidékfejlesztési programokra is vonatkozik, tehát ez a szabály, ezek a szabályok. Amellett kardoskodom itt a szakbizottságban, hogy támogassuk ezt a javaslatot, máskülönben nevetségesé tesszük magunkat. Egész Európában konjunkturális programokról beszélünk, és itt egy beruházási ö, hiány jönne létre, hogyha ezt, ezeket az átmeneti szabályokat nem fogadjuk el. Éppen ezért tehát az átmeneti szabályokkal támogatni kell a vidéki térség és a vidékfejlesztés területén is ö, a beruházások tevékenységét. Köszönöm szépen, és köszönöm Albertnek a munkáját. Köszönöm. Rámer eh, jár kollega, majd Brita kap szót, és utána Luis Kapulasz. Köszönöm szépen. Az egész vita azt mutatja, hogy voltak éppen egy puskaporos hordón ülünk a jelentéssel, hiszen még mindig nem világos, hogy a kapreforma mit változtatunk és mit nem. Úgy hiszem, hogy akkor, amikor nem tudjuk, hogy hús-e vagy hale, amivel szemben állunk, a dolog átvitt értelmében, legalább annyit tegyünk, hogy a bürokratikus terheket csökkentsük, hiszen mit segít a vidéki térségnek az, hogyha döntünk a kapreformról, aztán kiderül, hogy újton újra módosítják a kérdőíveket, a kitöltendő anyagokat. A gazdálkodókról azt hallunk, azt halljuk, hogy annak örülnének, hogyha legalább még egy évig meghosszabbítanánk a régi igazgatási rendszert, egyszerűen azért, hogy levegőhöz jussanak, és kevesebb hibát kövessenek el. Azonban a vidékfejlesztési térség, te, vidékfejlesztés területén is kérdezik tőlünk az önkormányzatok, a helyhatóságok, mit terveztek. Hiszen Számukra is biztosítani kell az átláthatóságot. Még egy észrevétel. A társ finanszírozás területén pedig biztosítani kellene, hogy nagyobb játékteret biztosítsunk a szereplőknek, hiszen a konjunkturális programnak a lényege éppen az, hogy a helyhatóságok vagy a tagállamok társfinanszírozása egyszerűbb legyen. Köszönöm, Brita, most pedig Louis Capulas, majd Luding asszony kapszott. Köszönöm szépen. Meg szeretném köszönni Desz kollégának a munkát, amelyet végzett, és azért is hálás vagyok, hogy betartotta, vagy tartotta magát a reformhoz kapott tárgyalási mandátumához. Ugyanakkor Erik Randi is a többi árnyékjelentés több egy-két felvetésével egyetértek a tekintetben, hogy egy-két felvetés, amely a jelentés tervezetben szerepel, nem felel meg a greeninggel, a kizöldítéssel kapcsolatos mandátumunknak, hiszen 2015-re szólt a mandátum, ez kollega pedig jelentés tervezetében 2016-ról ír. Ez egy konfliktus, és úgy gondolom, hogy itt tisztázni kell a kérdéseket. Mi több, úgy gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy a tanács rábólintott már a tárgyalások, az általunk folytatott tárgyalások van a 2015-re. Luling asszony, jön a szó. Köszönöm, elnök úr, a szót. Én először is szeretnék Albert Tesznek, az előadónak köszönetet mondani azért a jelentésért. Üdvözlöm ugyanakkor a négyes módosító indítványt is. Az e új első cikket, amely próbálja elkerülni a további bürokráciát, és ezért szeretnék egy, egy konkrét javaslattal élni, hogy tényleg el tudjuk érni ezt a kitűzött célt. Ahogy önök is tudják, a külső konvergencia már 2014-ben alkalmazandó lenne, tehát 2014-ben már a kifizetendő összegeket el kellene fogadni, másodszor a 2015-ben, amikor a konvergenciát is alkalmazni kell majd. 2014-re csak az összeget lehetne elfogadni a kifizetések vonatkozásában, 15-ben pedig új értéket megállapítani a kifizetéseknek, és ismertetni ezt a gazdákkal. Így el lehetne kerülni azt, hogy három egymást követő év során új-új értékeket adjunk a kifizetéseknek. És könnyíthetnénk 2014-ben már ezen a nagyon nehézkes eljáráson. Továbbra is rendelkezésre állok, hogy ebben a témában egy módosítindítványt fogalmazzunk meg, ugyanis úgy gondolom, hogy tényleg hasznos, ha elkerüljük a teljesen fölösleges bürokráciát. Ami az első cikk első bekezdését illeti, és az ötös módosítót, nem tudom, hogy nem lenne jobb teljességében újra bevenni a 20-as cikket a 2005-ös rendeletből a fiatal gazdák vonatkozásában. Nos, ez az a két megjegyzés, amit szerettem volna tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Lulling asszony. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes volt ez az első vitakör, most pedig a bizottságnak adom meg a szót. Natalie Szósz van den Waal asszony kell, hogy képviselje a bizottságot, parancsoljon, a bizottsági a szó. Oui, merci, monsieur le Köszönöm elnök úr a szót. Először is én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a jelentés tervezetért, tényleg nagyon érdekes dolgokkal egészítik ezt a vitát. Nagyon fontos az, hogy nagyon sok átmenet intézkedésről van szó 2014-re, de a lényeg az, hogy még az évig előtt fogadjuk el ezeket, annak érdekében, hogy ezeket az intézkedéseket legalább rév, részben már a jövő év elején alkalmazni lehessen. Ez volna a legfontosabb üzenet a bizottság részéről. Ehhez korlátozni kellene ennek a rendeletnek a tartalmát. Erre tényleg nagy szükség van a jelenlegi rendszer tükrében, illetve az új reform miatt, amely hamarosan hatályba lép. Úgyhogy nem arról van szó, hogy ezt a rendeletet azért használjuk fel, hogy olyan ö, intézkedésekre koncentráljunk, amelyeket csak 2015-ben kell bevezetni, itt a közvetlen kifizetésekre gondolok, illetve olyan ö, részeket bevegyünk, ö, amelyek az az átmeneti ö, időszakokra vonatkoznak, itt most a 26, 27, 28-as módosítendítványokra utalok, hiszen majd a végső stádiumban kell megvitatni ezeket a kérdéseket, amikor a vidékfejlesztésről tárgyalunk, illetve az arra vonatkozó rendeletről. Egyértelmű, hogy a javaslaton még lehet javítani, de ugyanakkor figyelembe kell vennie a reform végleges eredményeit, ez pedig főleg a 9-től 22-esig tartó ö, módosító indítványokra vonatkozik, ez a rugalmaságra vonatkozik a pillérek között, de még várjuk ennek hatását. Nyilván a jelentésben van egy csomó olyan módosító indítvány is, amelyekre nagyon odafigyeltünk, és amelyekkel kapcsolatban a priori kedvezően ö, alakítottunk ki véleményt, főleg itt a 16-osra gondolok, illetve azon módosítókra, amelyeket 2014-ben olyan gyakorlattal kell követni, amelyeket már ismerünk, az elsőből a második pillérbe való átcsoportisítás során. Aztán ott van a 24-es módosító, azzal a szerepel kapcsolatban, amelyet majd a minősítő szervezet fog betölteni, illetve 25-ös, amely a jövőbeli horizontális rendelet bizonyos rendelkezésére vonatkozik. Ami a vidékfejlesztést illeti, hangsúlyozni szeretném, hogy figyelembe kell venni azt is, amely a strukturális alapokkal történik. Ezzel kapcsolatban nincs szó arról, hogy 2014-ben kötelezettségvállalások legyenek a jelenlegi programok alapján. Tehát ami a Federt illeti, az új program keretén belül elsősorban azért kell alkalmazni, hogy az új politikákat és célokat használhassuk fel. Tehát az új források felhasználását a régi intézkedések vonatkozásában csak a nagyon szükségesekre kell korlátozni, figyelembe véve azokat a hat, határidőket, amelyek például az állattenyésztés kapcsán szükséges. Ami az ötös és hatos módosított illeti. Az eredeti verzióban, mert ugye voltak problémák nyelvi szempontból, mert az angol csak a beruházásokkal foglalkozott például, úgy gondoljuk, hogy ez a kiterjesztés végül is a programozás keretén belül a vidékfejlesztésben nem megfelelő koherenciát jelentene, mert például vannak olyan források, amelyeket föl lehet használni az új program keretén belül, de hát vannak még olyan területek, amelyeken el kellene gondolkodni. Csak tájékoztatásul el szeretném mondani, hogy a bizottság készített egy dokumentumot, amely globális áttekintést tesz lehetővé, és amely rendkívül hasznos is lehetne a vita szempontjából. Ami a közvetlen kifizetéseket illeti, nem gondoljuk, hogy a reform bizonyos elemeit, ahogyan ezt a 8-as, négyes módosító indítvány fogalmazza meg, nem lehetséges, hiszen a tagállamok gyakorlatilag 2014 az első pillér reformját nem tudják végrehajtani, ezért van 2015, mint javaslat megfogalmazva. Nos, ami a 2016-os eltolást illeti bizonyos részeit illetően a reformnak, például a zöldítés vonatkozásában itt a 23-as módosítóra gondolok, hasonló eredménye járhatnának. Úgy gondoljuk, hogy a reform, ami a közvetlen kifizetéseket illeti bizonyos elemeit tekintve, akkor lenne hatásos, ha egyszerre kerülne végrehajtásra. Ezen kívül odafigyelünk arra is, hogy ne jelentsen ez óriási adminisztratív tervet, terhet se a gazdák, se a tagállamok számára. Ez nyilván nem újdonság a bizottság számára. Az egyes módosítóban ö, található közlemény, amelyre utalás történik, már lehetővé tesz bizonyos ö, intézkedéseket, hogy csökkentsük az administratív terheket. Nem gondoljuk, hogy az átmeneti intézkedéseket megfogalmazó rendelet kapcsán ne kelljen tájékoztatni a parlamentet, illetve a tanácsot arról, hogy hogyan lehetne csökkenteni az adminisztratív terheket, azonban nem ezen keretek között kellene ezt tenni. Köszönöm szépen. Köszönet a bizottságnak. Most pedig visszaadom Albert Desznek, az előadónak a szót a végszó jogán parancsolja. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm minden kollégának, aki hozzászólt, és köszönöm a bizottság észrevételeit. Röviden összes, összefoglalom. Martin Heusling a greeningről beszélt. Nos, én sokakkal beszéltem, tárgyaltam, akik a végrehajtásért felelősek. És azt mondták, hogy a tagállami igazgatásokra hatalmas feladat hárul a fiatal gazdák, a kisgazdákat megszólító programok végrehajtásánál, vagy pedig a első pillérből 30% ugye az agrárkörnyezetvédelmi intézkedésekre kerül fordításra, hatalmas lesz az adminisztratív teher tehát, és sok jogásszal is beszéltem, és ők azt mondták, hogy ha lehetséges volna, akkor célra vezető volna kihasználni a lehetőséget, és ezt elhalasztani 2016-ra. Megragadni tehát a lehetőséget, hogy 2015-ben a tagállamok um, ellen ne, indul, ne indítsanak szerződésszegési eljárást, egyszerűen azért, mert nem tudtak megfelelni a kötelezettségeiknek. Persze, hogyha ez nem megy, a 2016-os dátum, akkor tájékoztassanak erről. Egyébként én is úgy gondolom, hogy a fiatal gazdák letelepedését támogatni kell. Persze leginkább a saját szövetségi tartományom helyzetére gondoltam. Hiszen nálunk a beruházási támogatásokkal támogatjuk a fiatal gazdákat, ezért a másik, a letelepedési támogatásra nem gondoltam, de nyitott vagyok ez, ezen irányban. Elizabeth Köstinger kiemelte, hogy fontos, hogy a programokat jól finanszírozzuk, ezzel teljesen egyetértek, biztosítandó, hogy a programok problémamentesen folytatódjanak. Rodosz kollega a második pillérből az első pillérbe való átemelésről szól, hát ez egy tanácsi határozat alapján működik, ezt nem változtathatjuk meg. És egy-két országban ennek nagyon is van értelme. Például Kapula Szantos kollégára nézek, vagy Bulgáriára gondolok. Tehát vannak olyan országok, ahol nagyon sok pénz van a második pillérben, és alig van pénz az első pillérben. Kizárólag ezekben az országokban tartom célra vezetőnek, hogy kiegyenlítsük a két pillér finanszírozását, hiszen így biztosíthatjuk a több közös agrárpolitikát. Annak sem látom értelmet, hogy Dániában ahol csak a második pillérben csak 10% van, miért utaljanak át az első pillérbe. De egy olyan országban mondjuk, mint Szlovénia, ahol 50-50% az elosztás, nagyon is értelme van annak, amiről a kompromisszumban döntöttünk. Péter Jár és Reimers kollega beszélt az önkormányzatok helyzetéről, erről beszélnünk kell. Kapula Santos kollega mondom, semmire nem teszek javaslatot, ami jogilag nem lehetséges. Engem arról tájékoztattak a szakértők, hogy ez lehetséges, tehát lássuk meg, ha nem, vitassuk meg, és keressük a közös megoldást. Köszönöm Astrid Luling felvetését. És egyet is értek ezzel, hogy keressük a bürokratikus terhek csökkentésének lehetőségét. Köszönöm a bizottság hozzászólását és állásfoglalását. És az elkövetkező napokban és az elkövetkező időszakban szívesen dolgozom a közös megoldás keresésén. Azért ne feledjük, kedves kollégák, hogy az európai gazdálkodók céljait szolgáljuk, és olyan átmeneti szabályozásokat fogadjunk el, amelyek biztosítják a gazdáknak átutalt és megszavazott kifizetések végrehajtását és átutalását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Albert, köszönöm minden kollégának erről a nagyon fontos dossziéról, jelentéstervezetről megbeszélünk. Adam Paulson kérszót? Az alánok, az alánok asszony kérszót. Tessék, parancsoljon. Tehát nem, rendben van, akkor nem. A következő napi rendi ponthoz szeretne hozzászólni az a asszony is már is tovább lépünk a nyolcas napi rendi pontra, ez pedig a tejtermelésről szól, a hegyvidéki térségekben, a hátrányos helyzetű területeken és a legkülső régiókban történő tejtermelésről, a tejkvóta rendszer megszűnését követő időszakban. Herbert Dorfman jelentése az, a jelentésben a hegyi termelés nehéz feltételeiről szól, illetve a hátrányos helyzetű területekről és az ultraperitifér területekről szól, ahol megnehezedik a tejtermelés a kvóták megszűnése után a kvóta kivezetése negatív gazdasági kihatással jár majd a tejtermelésre és általánosságban a mezőgazdaságra ezekben a régiókban, tehát nagyon fontos jelentésről van szó. Megadom azonnal Herbert Dorfmannak a szót, de előtte üdvözlöm a bolcánói terület delegációját, akik itt vannak, és meghallgatják Dorfman kollega bemutatóját. Üdvözlöm Önöket, és most megadom Herbertnek a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Nos, a tervezetet időközben előterjesztettem. Mint már elmondtad, egy rendkívül fontos területről van szó, és azért mennyiségi szempontból sem mindegy, hogy mi történik az európai hegyvidékeken, az európai tej 10%-át állítják elő, aztán persze még hozzájönnek az ultraperifériás területek és a hátrányos helyzetű területek is, ezt is hozzá kéne még adni igazából. De ami igazán fontos, az a kvalitatív, a minőségi pont, erről is beszéltél te az imént már. Itt eh, az ilyen termelési helyeken végül is a tejgazdaság szinte az egyetlen lehetőség, és alig ha van alternatíva számos esetben, és ezért aztán eh, ez egy eh, akár oda is vezethet, hogy elhagyják az üzemeket, a gazdaságokat, hogyha ezzel nem lehet pénzt keresni. Egy néhány intézkedésre teszek javaslatot, szerintem ezek elengedhetetlenek, hogyha a hegyvidéki tejgazdálkodást támogatni akarjuk és meg akarjuk tartani, és hát a kvóta megszűnésével, a liberalizáció bevezetésével, erősítésével a tej piacon keresztül persze foglalkoznunk kell és itt azt vizsgáljuk, milyen lépésekre van szükség. Tehát itt természetesen konvergencia mellett döntöttek, ezt gyorsan át kell ültetni egy gyakorlatba, mert az államokon belüli belső konvergencia, ahol még a történelmi modell hatályosul, ott bizony komoly hátrányok keletkeznek a hegyvidéki hátrányos területeken lehetségesnek tartom, és elengedhetetlennek tartom azt is, hogy amíg nincs megfelelő igazságos kompenzáció az első pilléren belül, akkor egy csatolt támogatást kell biztosítani a kérődzők számára. És azt gondolom, hogy itt megfelelő intézkedésekre van szükség a második pillérben is. Az új mezőgazdasági politika a következő hét évben a vidékfejlesztés területen konkrét lehetőségeket teremt majd, és itt azt gondolom a tagállamok és régiók, ahol ezek előfordulnak, akik éppen most dolgozzák ki a terveiket, most fel kéne szólítani őket, hogy a hegyvidéki tejtermelés vonatkozásában konkrét programokat fogalmazzanak meg. Nagy jelentősége van még a tejgazdálkodás szempontjából a hegyvidéken annak, hogy a második pilléren belül is vannak intézkedések, kompenzációs támogatások, stb. Hiszen, és hát hozzájön a beruházási támogatás is, természetesen az istállók építését, gazdasági épületek létrehozását jelenti, hiszen ezek sokkal drágábbak a hegyvidéken, mint a síkságon adott esetben, ha ilyeneket akarunk létesíteni, és itt a régióknak lehetőséget kell adni arra, hogy segítsék a nehéz körülmények között működő üzemeket. Vonatkozik ez olyan gazdaságokra is, amelyek biogazdálkodást folytatnak egy ilyen területen. Tudjuk, hogy ez egy nagyon jelentős részt hasított ki magának időközben, ezzel hozzá lehet járulni ahhoz, hogy megfelelő jövedelmeket termeljenek. Szerintem fontos az is, hogy elősegítsük az együttműködést a szövetkezést ultraperifériás területeken, hegyvidéki és hátrányos területeken is, hiszen tudjuk, hogy el szétaprózott gazdaság struktúrákról, szerkezetről beszélünk itt, ami növeli a termelési költségeket, tehát az együttműködést mindenképpen támogatni kell, ha épületeket, ha gépeket közösen használnak, az egy jelentős lépés. Aztán központi jelentősége van még annak is, és én külön fontosnak tartom ezt, ez a költségek kérdése, a ezeken a nehéz területeken. Ugye látni kell, hogy kisméretű üzemek vannak, kisebb mennyiségeket termelnek, viszont a szállítási költségek magasak, hiszen távol helyezkednek el, és hát a begyűjtés, a tej begyűjtése egy súlyos problémát jelent, hiszen lényegesen drágábbá válik ez, mint más területeken. Itt végig kéne gondolni, hogy lehet-e olyan intézkedéseket hozni, hogy a begyűjtés versenyképes legyen, legalább ne legyen ez magasabb, mint más területeken. Itt nem konkrét támogatásra gondolok, vagy külön előnyt ad, nem, nem adnék nekik feltétlenül, hanem a jobban kéne felhasználni a támogatásokat a begyűjtés területén, hogyha valaki nehéz körülmények között távol dolgozik. Aztán a második pilléren keresztül a, az értékesítés még fontos szerepet játszhat, hiszen azért ennek van egy idegenforgalmi értékteremtése is ennek. Hát hegyvidéken látjuk azért elég gyakran előfordul, hogy sok a turista, jelentős idegenforgalmi bevételre tehetnek szert, és hát hogyha a gazdaságon belül tudnak friss terméket értékesíteni, az komoly jövedelmet is jelenthet akár. Úgy gondolom, hogy végig kell gondolnunk egy eh, specifikus programot, ahogy a feldolgozást hogyan tudjuk elősegíteni a hegyvidéki területeken, azt képzelem, azt gondolom, hogy van egy eh, közös piaca a zöldség gyümölcsnek, és ezt mintául lehetne venni a feldolgozásban, a tejnél is. Megfelelő programokat kéne kínálni, az Európai Unió által támogatott programokról beszélek, annak érdekében, hogy a piacfelmérés, az innováció, a reklám tényleg egy központi támogatást élvezhessen ezeken a területeken, hogy ezek az üzemek az értékes terméküket tényleg drágában tudják eladni. Itt emlékeztetni szeretnék még arra is, hát nem régiben, hogy úgy mondjam, hogy hegyvidéki termék jelölést lehet alkalmazni, és hát ezt a piacon alkalmazni is lehet, és szerintem ezt a fajta támogatási programot itt is segíteni lehetne. Aztán az iskolatei akción keresztül is fel lehet lépni, tehát az olyan tej, amely hátrányos helyzetből vagy hegyvidéki területről érkezik, az előnyt élvezzen, például pályáztatás esetében, közbeszerzésnél, ahol az iskolatejet veszik, ott akkor konkrétan inkább ezt a terméket vegyék meg, amely magán viseli például a hegyvidéki termék jelölést. Hát ezt gondoltam végig, úgy gondoltam, hogy erre van esély. Szerintem egy megfelelő csomagot kell kialakítanunk eh, annak érdekében, hogy ezek a gazdaságok a hátrányos eh, helyzetű területeken és a hegyvidéki területeken, ultraperifériás területeken eh, későbbiekben is esélyt kapjanak. Ennyivel tartozunk a gazdáiknak. Várom a kollégák inputját és hát a módosítókat is a következő napokban. Köszönöm szépen. Bene, grazie. A... Köszönjük szépen Dorfman kollégának a szót, és most megadom Polson aládok asszonynak, majd pedig Bové alánoknak a szót. Köszönöm szépen. Rika Pakarinen az árnyék előadó az Alde részéről, de éppen most nem tud jelen lenni a kisgyermeke miatt, és az ő nevében szeretnék a Dorfman jelentéshez hozzászólni. Mindenképpen köszönetet kíván mondani a kolléga nő a kiváló munkához, amit Dorfman kolléga végzett, és ő beszélnünk kell arról, hogy a tejtermékek, a hátrányos vezető a hegyvidéki területeken külön figyelmet érdemelnek. Az el, a következő években itt komoly változásokra számíthatunk, amikor a kvótákat kivezetik, a, és ez nagyon komoly hatással járhat az egész tejtermelésre, a tejgazdaságra, de a hátrányos helyzetű területeken, vagy az ultraperifériás területeken lesznek a legsúlyosabb következményei ennek. Itt a döntéshozóknak megfelelő lépéseket kell javasolniuk, hogy segítsük ezeket a hátrányos és hegyvidéki területeket. Dorfman úr előadóként külön vizsgálja a hegyvidéki gazdákat, és hát látja, hogy milyen konkrét kihívások jelentkeznek ezeken a területeken. Hogy azon kell tehát elgondolkodni, hogy hogyan tudjuk a megfelelő lépéseket előkészíteni, nem csak a hegyvidéken, hanem minden egyéb speciális területen. Beszélni kell természetesen a perifériás területekről is, számukra is jelentkeznek a megemelt költségek a termelésben, tehát őket is be kéne vonni az említett jelentés hatája elő. Dorfman úr egy csomó jó javaslatot tesz a második pilléren belül is például. Ezek például a szervezeti szinten, de a kolléganő is egy néhány javaslatot tenne még. Pozitív jelzéseket kell küldeni a tejgazdák felé, a tejtermelők felé, hogy bízzanak a fejlődésben. Örülünk annak, hogy a parlament és a tanács végül is támogatni tudja a csatolt segítségnyújtást a kapon belül. Ez megfelelő megoldást kínálna a tejtermelők számára. Pekerinen asszony viszont attól tart, hogy ez önmagában még nem elegendő, hogy biztosítsuk azt, hogy túl éljen a tejgazdálkodás ezeken a területeken. Egy megfelelő biztonsági hálóra van szükség, hogy igenis valahogy mérsékeljük a kitettségüket. A szükség van arra, hogy konkrét, konkrét támogatást biztosítsuk nekik azért, hogy a környezetet védik, erre is vannak példák. Ennyit szeretne elmondani a kolléganő, most pedig a saját webben szeretnék beszélni. Ez északi területen dolgoztam én is az Európai Unión belül, és tejgazdálkodással foglalkoztam. 230 kilométert kellett utazni, hogyha eljussunk a következő tejüzemhez legközelebb itt Ez időközben ez is bezárt. Most már 400, 340 kilométert kell utazni a következő teljőzemig, ha le akarjuk adni a tejet. És ez természetesen komoly igényel, időigényel jel. Természetesen különböző kihívások jelentkeznek nálunk, az erdők, a tavak, stb. biztosítják, hogy igencsak termékeny talajjal dolgozunk, és hatalmas területekkel rendelkezünk. Azt kell elgondolkodni, hogy a gépesítés hogyan tudjuk megoldani, hiszen ez nagyon nehéz, hogyha az embernek óriási területei vannak, már a területen belüli szállítás is súlyos problémát jelent az én területem az nálam a hatóság, tehát körülbelül akkora, mint luxemburgi főhercegség összességében, mint egy tízezer ember él összesen ezen a területen, tehát nagyon alacsony a népsűrűség. És ez nagyon nagy szállítási távolságokhoz vezet, és az északi területeken ez egy súlyos probléma. Ezen el kell gondolkodni. Köszönöm. Bové kollega, köszönjük, Polson asszony. Én is meg szeretném köszönni Dorfan kollega munkáját. És valóban egy-két nagyon fontos kérdésre felhívta a figyelmet. Külön kiemelésre méltó a 10 százalékos arány, amely gyakran túllépje a 10 százalékot hiszen a kis vállalkozások, különösen a tej, a sajtgyártók a hegyi területeken sokkal több, arányosan sokkal több embert foglalkoztattak, mint a nagyiparban. Tehát jobb a foglalkoztatási arányuk, jobban védik a környezetet és a kultúrtájat. Ám hiányolom a Dorfman jelentésből a következő szempontot vagy talán nem eléggé hangsúlyosan fogalmazódik meg ez a jelentésben, az, hogy ez a jelenség azon erőfeszítések következményeképpen jött létre, hogy az ipari és az iparosított zónák versengenek a hegyi térségekkel. Ezért ezt a célt szolgálják tehát a hegyi térség védelmét szolgáló pénzeszközök és instrumentumok. Nem akarjuk kitenni a hegyi és az ultraperifér térségeket a verseny folytogató nyomásának, hiszen egyre gyorsabb, egyre iparosodottabb a gyártás, már így kell, hogy mondjam, gyártás, de hát alig van olyan hegyi terület, ahol esetleg csak 5-10 tehenet tartanának. Pedig hát ez volna természetes. Éppen ezért tehát a 2015-ös kvóta véget érésére rá kell kérdeznünk. Ez az első dolog. A második pedig az, hogy folytatni kell azt a munkát, amely a kap keretén belül beindult már Michel Dantennel, az egységes ö, rendszerről, hogy megerősítsük bizonyos területeken a különböző termékek jellegét, az árakkal kapcsolatos tárgyalásokkal együtt, hogy legyen logika a kettő között. Mindez szerintem elképzelhető, de nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy csodálatos módon ma azt tapasztaljuk, amely nem más, mint annak a következménye, eh, amely ideológikus eh, elképzeléseket képviselt eh, a mezőgazdaság vonatkozásában. Lehet örülni ennek, lehet sajnálkozni a felette sajnos. Ez a realitás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Michel Danten következik. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, a szót. Nos, én is szeretnék köszönetet mondani Herbert Hoffmannnak munkájáért, hogy meghallgatott minket, hogy a hegyvidéki területekre személyesen is elutazott. Azt gondolom, hogy a hegyvidék tulajdonképpen a természeti problémás területet jelenti, korlátozva a lehetőségeket az ember számára, és ezért nőnek az árak. Ott van aztán az éghajlat kérdése is, ami hozzájárul még a további többletköltségekhez, mert például az ácsmunkák költségesebbek lesznek, mert jobban ellen kell, hogy álljon az épület például a hónyomásának. Nos, ami a ö, szigetelés kérdését illeti, a hegyvidéki területeken, ahogy ezt már az ultraperiférikus területek kapcsán is elmondtuk északon, nem csak többletköltséget jelent, hanem azt is, hogy bizonyos területeken feladják ezt a fajta mezőgazdasági tevékenységet. Nyilván többlet értéket kellene, hogy ez képviseljen az adott területeken, hogy utána kereskedelmi forgalomba lehessen bocsátani azok termékeket. De aztán figyelembe kell venni a gazdasági eszközöket is, amelyeknek a, az egyensúlyt kellene biztosítania, és aztán megoldást kellene jelentenie Azonban óriási erőfeszítést igényel ez az emberek részéről, mert egyrészt termelni kell, de ugyanakkor egy második munka ö, lehetőséget is kell ö, teremteni maguknak, illetve egy harmadikat. Ami jó megoldásnak tűnik, ö, nem föltétlenül mindig megoldás. Nos, ami a hegyvidéki területek tejtermelését illeti. Egyszerűen csak megállapítjuk, hogy mi történik a gazdaságban, és megpróbáljuk valamennyire korrigálni, vagy pedig olyan eszközöket akarunk bevezetni, amelyek segítségével kompenzálni lehet azt, amit a gazdaság nem tud biztosítani számunkra. Nos, először is köszönet a bizottságnak, hogy elfogadták ezt a saját kezdeményezésű jelentést, mert a tejcsomag kapcsán folytatott munka után már felvetettük a hegyvidéki problematikát. Sajnos az eredmény nem az lett, amit én szerettem volna, mert a közös piac szervezés témájában a tanács végül is akadályokat teremtett. Ha viszont most elfogadjuk ezt a jelentést, akkor tényleg valami olyasmit fogadunk el, amelyet a bizottság javasolt, és a tanács is el akar fogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Michel, nagyon fontos ez a támogatás. Álves következik. Köszönöm szépen. Köszönöm Dorfman kollégának azt, hogy elkészítette ezt a jelentést. Úgy vélem, hogy árnyék előadóként, a szociáldemokraták árnyék előadójaként jól tudunk együttműködni, ő a hegyvidéket képviseli, én pedig egy ultra perifériás területről érkezem. Vagyis hasonló céljaink vannak itt. Komoly aggályok merülnek fel egyébként a tejkvóta kifutása miatt, kivezetése miatt. Egyszerűen nincsenek mechanizmusaink, hogy a kereslet kínálatot szabályozok ezen a területen, pedig ez egy különleges terület. Hát én egy perifériás területről érkezem, tehát az ország már az EU szélén van, és mi annak a perifériáján. Vagyis el kell, hogy mondjam, mi nagyon gyorsan megérezzük, ha valahol ilyen problémák merülnek fel, és az ilyen rendkívül érzékeny területek, az ultraperifériás, a hegyvidéki területek, hát bizony nehézségekkel szembesülnek, és szembe kell, hogy nézzenek ezekkel a kérdésekkel. A mezőgazdaság a motorja, a szociális együttműködésnek, a gazdaságnak, a környezetvédelemnek összességében. Kapula Santos kolléga és én, és hát más kollégák is úgy gondolják az Azori szigetekről, hogy Nálunk van ugye a tejtermelés 33%-a, a portugál tejtermelésről beszélek persze, És hát bizony, Strasbourgba is elmentünk, hogy Csolos biztos úrral beszéljünk, és hogy elmondjuk ott, hogy szerintünk milyen pontokra van szükség annak érdekében, hogy szabályozni tudjuk a tejszektort hiszen a kvóta kivezetése súlyos problémákat fog okozni egyes területeken. Nem, megszűnik a termelés, vagy a termelés csak óriási nehézségek között fog majd működni, és nem tudjuk biztosítani az egyensúlyt az egyes régiók között, hogyha adott esetben a főgazdasági tényező szűnik meg. Azt akarjuk, hogy a vidék is élni tudjon, a hátrányos helyzetű területek is élni tudjanak, hiszen egész régiók jövőjéről van szó. Várjuk a bizottság által megbízásba kiadott tanulmány elkészülését. Biztos úrral már gyakran beszéltünk a tejszektorról, és január 21-én egy újabb konferencia is lesz ebben a kérdésben, és bízunk abban, hogy akkor megtudjuk, hogy milyen eredményre vezettek ezek a gondolatmenetek és tanulmányok. Ez kicsit a kapreform szélére szorult egyébként ez a kérdés, de hát az, hogy megszűnjenek a kvóták, és hát az úgynevezett tejcsomag kerüljön ennek a helyére, ez komoly aggályokat okoz, hiszen ez egy nagyon súlyos szektor az Európai Unióban, és nem látjuk pillanatnyilag a megoldást. Csak körbe kell pillantanunk Európában, mindenhol ugyanazt látjuk, hogyha a gazdákkal beszélünk, a gazdák szervezeteivel, szövetségeivel. Hiszen ez végül is a végső szó lehet számos gazda vonatkozásában, ha a kvótákat megszüntetik. Bizonyos eredményeket sikerült elérni a tejcsomagon belül is, Például, ami a kínálat szabályozását illeti, és mi itt számos dolgot felvetettünk, szerettük volna végrehajtani, de a tárgyalások során ez számos esetben nem sikerült. Úgy gondoljuk egészen egyszerűen, hogy ez egy olyan ágazat, amely a hátrányos helyzetű területek túlélése szempontjából, egzisztenciája, egzisztenciája szempontjából fontos, és itt egyszerűen többet várunk. Még egy megjegyzést szeretnék tenni. Jó, hogy most születik meg a jelentés, most amikor a tanulmányt is készítik, és szeptember 24-én vitákra is sor kerül, majd Csolos úrral. Szerintem fontos ez azért, hogy itt a mezőgazdasági szakbizottságban jobban rálássunk a dolgokra, hogy mi történik. Azt gondolom tehát, hogy az előterjesztett, előterjesztett javaslat európai szinten és a tagállami szinten tartalmaz pozitív diszkriminációt, meg kell nézni, hogy ezt hogy tudjuk megvalósítani, meg kell nézni, hogy mik a tényleges viszonyok az egyes területeken, ultraperifériás, vagy hegyvidéki, vagy hátrányos területekről legyen szó, szóval hol vannak a főnehézségek, hol tudunk pozitív diszkriminációt alkalmazni, és a tagállamoknak is lehetőséget kell adni arra, hogy saját opcióikat megfogalmazzák. Azért, hogy a régiók ne kerüljenek hátrányos helyzetbe a reform miatt, vagy legalábbis túlzott hátrányba ne kerüljenek. Mint már mondtam, nemzeti és európai szinten egyben kell ezt megoldani. A bizottság és a tagállamok feladata pedig, hogy megnézzék ezt a jelentést, és remélem sikeresek leszünk abban, hogy a konferenciára jól felkészüljük. Köszönöm szépen, még heten szeretnének hozzászólni. Következő hozzászólt. Köszönöm szépen, elnök úr. Azzal kezdeném, hogy kihangsúlyozom ennek a jelentésnek a fontosságát. Formálisan, de tartalma tekintetében is. Azért beszélek a formális szempontról, hiszen ez a jelentés világosan kimondja, hogy a tejágazat Európában hallatlan jelentőséggel bír. Minden visszaesés ellenére, amelyet itt az Agri Szakbizottságban is láttunk, amelynek tanúi voltunk, nem szabad feladni a harcot, hiszen minnyáján tudjuk, milyen fontos szerepet játszik a tejágazat Európa számára. És tudjuk, hogy a kvóta korszakának vége nagy kihívást jelent, különösen a hátrányos régiók számára. Mi több, azt is tudjuk, hogy a hatékony megoldások megtalálására rendelkezésünkre álló idő rövid. Ám Hatékony megoldásokra szükség van. Nos, a saját kezdeményezésű jelentést mindenképpen üdvözölnünk kell, hiszen ez ékes példáját adja annak, hogy nem hagyjuk, hogy a negatív jelenségek megtörténjenek, hanem cselekszünk. Ez a formális szempont, de hadd szóljak néhány szót a tartalomról is. Dorfman kollega a jelentéstevő nagyszerű munkát végzett, köszönöm neki ezt a munkát hiszen tudtuk a helyzet, ismertük a helyzetet, de ez a jelentés feketén-fehéren kihangsúlyozza a tejágazat fontosságát a hátrányos helyzetű területeken. És kihangsúlyozza azt is, hogy nem csak a teljágazatról van itt szó. Hiszen gyakran mondjuk a hegyi, hegyi térségeken csak egyetlen egy típusú gazdaságot lehet folytatni, a tejgazdaságot, az állattartást. A polgárok Európája vagyunk. Éppen ezért nem csak a szabad piacot kell érvényesíteni, hanem a nyitott, az állampolgárok Európáját eh, sem szabad szem elől veszítenünk. Tehát nem csak az Európai Unióban, nem csak gazdasági szempontokról lehet szó. Hát jó, látjuk, ismerjük a tejcsomagot. A kvótákat kivezetik, de ez nem azt jelenti, hogy ne termelnének tejet tovább Európában, hiszen vannak olyan területek, ahol hagyományosan évszázadok óta tejet termelnek, és egyszerre ezek a régiók nem rendelkeznek azzal a lehetőséggel, hogy termeljenek. Mi történik? Hát az, hogy ezek a régiók elhalnak, hiszen ők teljes egészében függenek a tejtermeléstől. A jelentéstevő jelentéstervezetében tervezetében jól sorolta fel ezeket a területeket. A hegyi területek, a hátrányos helyzetű területek, és az ultraperifér vagy a szélső zónában lévő területek. Tehát számukra biztosítani kell, hogy fenntarthassák a saját sajátosságaik figyelembevételével a tejtermelést. A mi intézkedéseinknek is figyelembe kell ezeket venni. Azaz tehát túl kell lépnünk a csupán gazdasági szempontokon. Messzebb tekintő, átfogóbb megközelítésre van szükség. A jelentéstevő világosan kihangsúlyozza ezt jelentésében, mi több felsorolja problémákat, és még inkább javaslatokat is előterjeszt, amelyeket lehet, hogy itt vagy ott még lehetne bővíteni, tökéletesíteni, de amelyek jó irányba mutatnak. Mi Magunk részéről örömmel dolgozunk együtt a kollégával, a kollégákkal, de még egyszer mondom, hogy a problémákat jól sorolja fel a jelentéstevő, a javaslatok célra vezetőek, és arról is beszél, hogy a tejtermelés egy olyan termelési ágazat, amely nem kizárólag a gazdasági rend jelentőséggel bír, hiszen hogy akarjuk a biológiai sokszínűséget megőrizni, vagy pedig a turizmust elhal a állattartás és a tejtermelés. Egyetértek tehát a jelentéstevővel, aki nagyon sok területről szól a jelentés tervezetében, és úgy gondolom, hogy támogatásra érdemes a jelentés tervezetem. Lehet, hogy egy-két dolgot még érdemes kiegészíteni, Például a mi szempontjaink szerint érdemes volna a, a legkülső régiókról szóló kijelentéseket megerősíteni. Kihangsúlyozandó, hogy ezen legkülső régiók hasonló, hanem is azonos problémákkal néznek szembe, mint a hegyi térségek. A legkülső régiókban, hogy nem mondjuk az ultraperifér régiókban, azért a problémák gyakran más természetűek, például a szállítás, a begyűjtés területén hiszen sokkal nagyobb területek, eh, távokat kell megtennie a szállítóknak, hogy a feldolgozókhoz eljuttassák a tejet. Örömmel dolgozom együtt Dorfman kollégával, hiszen nagyszerű dokumentumot készített, megkönnyíti ez a közös munkát. És úgy gondolom, hogy mi mezőgazdasági szakbizottságként kitűnően dolgozhatunk ezen az alapon, hiszen kitűnő javaslatokra tesz javaslatot. Elizabeth Jeglem, utána pedig Köztinger asszony, tessék parancsoljatok. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönettel tartozom Herman Dorfman jelentéstevőnek, Herbert Dorfman jelentéstevőnek, és annak is köszönettel tartozom, aki az első lépéseket megtette, ez pedig Michel Dantam. Tehát voltak éppen a Dorfman jelentés a Michel által kezdett munka folytatásaként értelmezhető. Valóban ez a jelentés egy nagyszerű jelentés, amely a Michel Dantan által elindult úton haladt tovább. A jelentésről széleskörű vitát folytattunk le, és maga vita és a vitában való magas részvételi arány is azt mutatja, hogy milyen fontos ez a kérdés. A kapban elkötelezzük magunkat a piac mellett, de ugyanakkor amellett is, hogy ö, szociális felelősséggel is tartozunk a gazdálkodók számára. Itt az Európai Parlamentben is elkötelezzük magunkat ezen érv mellett, és ez a Dorfman jelentés egyik legfontosabb része amelyet a külvilág fele meg kell mutatnunk, hiszen az emberek rendre megkérdezik tőlünk, mit tesztek értünk a hátrányos helyzetű térségekben élő gazdákért, vagy pedig az ultraperifér térségben, vagy a hegyi térségben gazdálkodókért. Hiszen a regionális termelés azon is gondolkoznia kell, hogy hogyan lehet regionálisan feldolgozni az alapanyagot, és hogyan lehet értékesíteni ezt a terméket. Mit jelent tehát az, hogy egy olyan terület, ahol már mindig is éltek emberek, és gazdálkodtak, és ott is szeretnének maradni, mit jelent tehát az, hogy ezek az emberek megőrizhessék a gazdasági tevékenységüket? Ráadásul hogyha itt állatot tartanak, tejgazdaság zajlik, akkor a turizmus is felvirágzik, és ezzel is segítjük az embereket. Márpedig, ha elhal az állattartás, és a tejgazdaság, az emberek elvándorolnak. egy halott térség lesz. Nem rém szcenárióról beszélek, de erről van szó, meg kell őrizni ezt a kultúrtérséget. Tekintsünk akár az Alpokba, vagy a spanyol, ország egyes régióiba, vagy az Európai Unió más tagországainak régióiba. Ránk nehezedik a felelősség. Köszönöm szépen még egyszer ezt a nagyszerű jelentést, mely megmutatja, hogy milyen nagy felelősséggel tartozunk a regionalitás elvének megvalósítása érdekében és a tejgazdák irányában. Remélem, hogy minél egyöntetűbb támogatást élvez majd ez a jelentés, és ez fontos jelzést ad majd a bizottságnak, és főleg a tanácsnak arról, hogy elgondolkozzanak a kérdésben. Köszönöm, Elizabeth. Most pedig Elizabeth Köztinger kap szót, tessék. Köszönöm szépen, állok úr. És köszönöm én is Do- Herbert Dorfmannak, hogy megragadta ezt a kezdeményezést és így létrejött ez a fontos jelentés tervezet, mely nagyon sok régióra kiterjed. Ahogyan Elizabeth Jegle kollégám mondta nemrégiben, az ezeken a területeken élő emberek valóban azt várják tőlünk, hogy a bizottság tej jelentése után nyitottan maradt kérdésekre választ találjunk. Herbert Dorfman beszélt már arról, hogy az Európai Unióban termelt tej 10 et hegyi térségekben termelik meg. Mi több, a hegyi térségek 60%-ában tejtermelés zajlik. Tehát a gazdálkodók voltak éppen semmilyen más alternatívával nem rendelkeznek ezekben a régiókban. Az alternatíva az volna, hogy bezárnák a gazdaságukat elvándorolnának, és voltak éppen ezek a legelők, ezek elgyomosodnának, és előbb-utóbb az erdő birtokolná el ezt a kultúrtájat. Nagyon fontos tehát, hogy itt intézkedéseket ragadjunk meg. Meg vagyok győződve arról is, hogy a tejtermelés ezen a területeken csak úgy tartható fönn, fenn, hogyha ösztönzőket is bevezetünk. Herbert Dorfman beszélt a felvetéseiről, ezekkel egyébként abszolút módon egyetértek. Melyek ezek? Illetve arról is beszélt, hogy a tejtermelés az emberek önazonosságának is fontos részét képezik. A vidéki térség biztosítja ezen gazdák számára azt, hogy megőrizzék a saját hagyományaikat és az életük, életfenntartások alapját. De ugyanakkor látni kell, hogy itt nem csak a tejtermelésről van szó, hanem arról is, hogy a vidéki térségekben egy nagyon jól működő körforgás működik. Nagyon sok munkahelyet tart el a tejágazat. Nem csak arról van szó, hogy csak állatokat tartanak, és egy-két ember, egy-két gazdaság élne ebből. Mi több, a turizmus is fontos szerepet játszik. Alig van olyan ö, hegyvidéki önkormányzat, amely fent tudná tartani ezeket a kultúrterületeket. Nem, ehhez kellenek a gazdák. És Paulson asszony beszélt arról is, hogy a szállítás milyen problematikus, hiszen a külső térségekben a szállítási útvonalak nagyon hosszúak. Ezért tehát nagyon fontos, hogy megfelelő hangsúlyt helyezzünk ezekre a kérdésekre. Ausztriában vannak olyan régiók, ahol 20 évvel ezelőtt még 30 gazda dolgozott, ma meg csak háromban. Tehát a nagy tejfeldolgozók voltak épp számára már nem éri meg a tejér elmenni. Márpedig, hogyha nem mennek el a tejért, akkor a gazdák feladják a termelést, abba hagyják a termelést. Azt hiszem tehát, hogy fontos, és ránk is hárul a feladat, hogy megfelelő megoldásokat találjunk erre a jelentésre. Úgy gondolom, hogy Dorfman kollega nagyon jól teszi fel a kérdéseket, Hiszem, az a kérdés, hogy mit ér számunkra a tej. És látni kell, és ezzel egyetértek, hogy ez nem csak egy gazdasági kérdés, hanem egyben egy politikai kérdés is. Erre a politikai kérdésre pedig világos igennel kell válaszolnunk a tejtermelés, az ultraperifér, vagy a hátrányos helyzetű, vagy a hegyi térségekben nagyon fontos, az arra a kérdésre, hogy megéri ezt támogatni és életben tartani. A válaszunk egyértelműen igen. Köszönöm Elizabeth, most Erik Andró, majd pedig Scott képviselő. Oui, merci, président. Köszönöm elnök úr a szót. Én is szeretnék köszönetet mondani Herbert Dorfmannak ezért a kiváló jelentését, hiszen saját politikai felelősségünkkel állít szembe minket ez a jelentés. És tényleg meg kell próbálnunk tartanunk a tejtermelést fenntartani a teljes területen a saját ellátásunk biztosítása érdekében, és látjuk, hogy az ultraperifériás területek, a hegyvidéki térségek, a ö, esetében ez a kérdés fel sem vetődhet. Felfelül a kérdés azonban a szabad ö, verseny kapcsán, hogy a hátrányos helyzetű és hegyvidéki területek vonatkozásában mit lehet tenni mit lehet még fenntartani ezeken a területeken? Ezért mondtam azt, hogy szembe kell néznünk saját politikai felelősségünkkel, mert el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen politikát vezetünk be, ami még kevésbé teremt egyensúlyt a gazdák között. A azokon a területeken, ahol tényleg nagyon kicsi az állattartás, felvetődik ez a kérdés. Hiszen vidékfejlesztési területi kérdés vetődik itt fel, egyszerűen már luxusnak számít, hogyha valaki itt telepszik meg. Ugye felvetődik egy globálisabb aspektus is, amihez kapcsolódik a, a víz tisztasága, a szennyvíz, az egyéb problémák kérdése, amely ide kapcsolódik. Úgyhogy pontosan ezen okoknál fogva is úgy gondolom, hogy a második pillér keretén belül ö, nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjanak ezek a területek, ö, tovább kell fejlesztenünk őket, az innováció a beruházás keretén belül is. De ugye itt a kutatás is felvetődik, és itt a termékek differenciálására kell gondolni. Itt most ugyan a tejről beszélünk, de például a sertéshús problémája is felvetődik, ott sincs differenciálás most a hegyvidéki sertés tenyésztés vonatkozásában. Tehát most össze kell fognunk a gazdákkal együtt, hogy az egyes termékek sajátosságait ezen ö, sajátos területeken hangsúlyozhassuk. Egyébként nem tudjuk fenntartani az összetett voltát ezeknek a területeknek. Köszönöm szépen, Giancarlo Scott a következik. Köszönöm a szót. Abból indulnék ki, amit a kollégák eddig elmondtak, annak érdekében, hogy egy bizonyos hátrányos helyzetű területeken fenntartani a termelést, jobb lenne segíteni azokat, akik ott gazdaként fellépnek, és sokkal nehezebb azokat a területeket újra rendbe hozni, ha például valamilyen óriási tűz után kell rendbe hozni ezeket a területeket. Tehát ösztönözni kell az embereket ezeken a területeken, és a tej, mint tudjuk, jelentős minőséget ér el ezeken a területeken, tehát ezért kell differenciálnunk. Azt is tapasztaltuk már, hogy megfelelő környezetet kell teremtenünk ehhez. Vannak aztán olyan területek, ahol elhagyják a legelőket, amelyeket korábban felhasználtak mondjuk állattenyésztére, és itt mit tapasztalunk? Azt, hogy problémákat jelentenek ezek a területek, mert e, például itt e, e, tapasztaljuk azokat a hatalmas tüzeket is, amelyek ö, borzasztóan károsak. Az elhagyott legelők további problémákat is jelentenek, és vannak olyan területek, ahol a természet visszanyerte eredeti formáját, ahol csak nagyon kevés állattenyésztő maradt, mert egyszerűen semmiféle finanszírozása nincs lehetőség. Tehát különböző realitások léteznek, de környezetvédelmi szempontból is olyan környezetet kell teremtenünk, hogy ahol mi emberek megváltoztattuk a környezetet, visszacsalogassuk azokat az embereket, akiknek a munkájára szüksége van, szükségünk van az egész Unióban. Köszönöm. Martin Oszlén következik. Ja, <clears throat> ich kann vielen Nagyon sok mindennel egyetértek, ami ideig elhangzott, de úgy hiszem, hogy az is világossá vált, hogy a területi korlátozás megszüntetése sok régió számára katasztrofális kihatással lesz. Herbert Dorfman a jelentés tervezetében világosan elmondja ezt. Ez piaci torzódáshoz vezet majd, és a sok régió számára a meglétüket, a létüket veszélyezteti. Ám az a remény, hogy a második pillérből eredő pénzeszközökkel ezt korrigálhatnánk ezt a hibát, nos hát ezt eh, hiú reménynek tartom, hiszen éppen a második pillért eh, sújtja a legnagyobb eh, korlátozás, sújtják a legnagyobb csökkentések. Nem tudom, hogy hogyan lehetne itt egy olyan programot útjára indítani a második pilléres eszközökből, amelyek kompenzálják ezt a hiányosságot. Egyszerűen nem értem, honnan jönne a pénz, honnan lenne erre pénz. És úgy gondolom, hogy ezt nem csak a hegyi térségek problémájáként kell látni, hanem például akár a kis gazdaságok problémájaként is, akiknek nem, akik nem tudnak átállni öm, termelésre mondjuk, mert egyszerűen a régiójukban nem lehet gabonát vagy más mezőgazdasági terményeket előállítani. Tehát nem csak bizonyos területek, hanem olyan kis gazdaságok problémájával is szemben állunk, akiktől a nagy tejfeldolgozók nem viszik el a tejet mert túl kevés, túl kicsi a mennyisége. Viszont területük kicsi, ezért nem tudnak átállni más terményekre. Tehát felvetem, hogy a 24. konferenciánkon ne vegyük a napirendre ezt a kérdést. Azt tehát, hogy a kvóta kivezetést ne gondoljuk át. Hiszen az van a cél, hogy korrigáljuk ezt a szabályt. Herbert Dorfmannnal együtt voltunk Tirolban és Dél-Tirolban, és őszintén szóval nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy megfelelő működő telgazdaság nélkül ez a régió hogyan élhetné túl ezt a változást. Nincs alternatívája ennek. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy arról is beszéljünk, hogy hogyan kicsuk ki a piacot a jövőben csak a liberalizációt kövessük, vagy pedig más szempontokat is figyelembe vegyünk, hiszen a liberalizáció nem segít ennek a régiónak. Szikereszki úr, majd pedig meggyenes asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Ahogyan a jelentéstevő által mondottakból világossá vált, illetve a jelenlegi vita is megmutatta, ez egy nagyon égető és súlyos kérdés. Első nézésre persze egyszerűnek tűnhet a kérdés, hiszen az a, úgy fogalmazhatjuk meg a kérdést, hogy hogyan lehet a hegyi térségekben, illetve az ultraperifér térségekben, különösen az északi térségekben megtartani a termelést. Nem csak a, ter, a tejtermelésre gondolok, hanem más terményekre is. Az tehát a kérdés, hogy meg akarjuk-e őrizni a termelést, a mezőgazdasági termelést, hiszen ez már egy szociális és politikai vetületű kérdés, nem csak gazdasági kérdés. Mi több, a gazdaságok, melyek itt működnek, általában kis gazdaságok, kis mennyiséget állítanak elő, amely mennyiségből nem lehet fenntartani a családjukat. Tehát az a kérdés, hogy milyen eszközöket használunk, amelyekkel hatékonyabban, hatékonyan tudjuk elérni a céljainkat. A beruházási támogatás biztos, hogy hasznos. Hiszen és meg kell őriznünk a termelési támogatások egy formáját is, hiszen a termelés támogatása nélkül nem ellehetetlenítjük ezeket a termelőket, és ilyen módon ők nem tudják majd ott a térségben élve fenntartani a családjukat, hiszen az élet minden szempontból drágább ezeken a térségeken. Például egy hektár terület feldolgozása, bevetése, a termény betakarítása sokkal többe kerül mondjuk északon, mint délebre. Ráadásul a terményeket messzebbre kell számít, szállítani. Tehát felmerül valóban a kérdés, hogy milyen kihatással lesz a kvóta kivezetés az egész piacra. Szerintem a megoldás a termelés támogatásokban rejlik, és ezt a jelentést tervezetnek is feketén-fehérem el kell mondania. Persze az egész regionális politika kérdéseit is felveti ez a jelentéstervezet, jelesül, hogy szükség van az infrastruktúrára, illetve olyan feltételek megteremtésére, amelynek segítségével az emberek ott maradnak a térségben. Hiszen onnan vándorolnak el az emberek, ahol nehéz élni, és ahol nem tudnak gazdálkodni már. Mit tehetünk hát most, kérdezem én képviselőtársai, mit tehetünk most, jelen pillanatban? A kártyákat kiosztották már, hiszen a új rendszer keretei már megvannak. Mit jelent ez tehát, kérdezem én még egyszer, tisztelt képviselőtársaim? Mit mondjunk a gazdáknak? Hogy mi történik a tejkvóta ö, kivezetése után? Mit teszünk ö, az érdekükben? Hogyan finanszírozzuk ezt? Ki fogja az ő támogatásukat biztosítani? Ezt mindenképpen segíteni kell. Nagyon fontos tehát, hogy erről a kérdésről beszélünk, még ha nagyon későn is, hiszen talán még mindig van egy kis lehetőségünk, talán még mindig finomíthatjuk a szabályokat, talán még mindig tudunk valamit tenni a kapreform módosítása érdekében. Köszönöm szépen eh, Szikirjecki alelnök úrnak és Megginesz asszony kapszót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Herbertnek a jelentést. Egy-két észrevétellel kapcsolatban azért óvatosságra intenék. Herbert Dorfman nem azt mondja, hogy tartsuk fenn a kvótákat. Tehát nem ezzel akarja a tejtermelés területi eloszlását megőrizni. Hát Scott a képviselő például arról beszélt, hogy még a tejkvóták mellett is feladták a gazdaságokat a hegyi gazdálkodók. Tehát látni kell, hogy a hegyi gazdaságokban sok, pro, rétű a probléma, és nem csak a kvótákkal függ össze. Éppen ezért meg kell értenünk a problémákat teljes mélységükben. Például tudni szeretném, hogy a 95, százalékos tejtermelési aránya a hegyi térségekben csökkent vagy nőtte a tejkvóta időszakában. Mi több, fennáll-e az lakosság előregedésének problémai a hegyi régiókban? Milyen más gazdasági forrással rendelkeznek a hegyi gazdálkodók? Tehát úgy gondolom, hogy a bizottság konferenciájának eredményeire is figyelnünk kell, A mai konferencián a terme, tejtermeléssel foglalkozik majd a hármas, az ötös és a hatos bekezdések a kapreformra hivatkoznak, és valóban a tagállamoknak döntéseket kell majd hozniuk az érzékeny, a sérülékeny ágazatok, régiók tekintetében. Tehát egy kicsit lehűteném a kedélyeket, hiszen látni kell egy fixált és merev és csökkenő költségvetésünk van a mezőgazdaság területén, tehát a strukturális problémákat nem fogjuk tudni mind kezelni, Például ezt a strukturális problémát sem holott pedig nagyon fontos. Akkor, amikor egyre szűkösebb eszközökkel állunk rendelkez, áll rendelkezésünkre. Mindazonáltal üdvözlöm ezt a jelentéstervezetet, ez megelőlegzi a bizottság őszi konferenciáját, szeptemberi konferenciáját, de hát látnunk kell, még egyszer mondom, a teljes térség, a hegyi és az egyéb térségek szociális létét, E, például Herbert, amikor a terégiódat látogattuk meg, nagy hatása volt ez rám, hiszen nagyon kis e, tejgazdaságok működtek, de nagyon nagy árat, magas árat értek el, hiszen magas szintű volt a, a magas volt a termék minősége. Tehát egyszerűen magasabb költségeket kell besz- bevételezniük a terményeikért, a termékeikért, hiszen magasabb előállítási költségeik is vannak, és magasabb a minősége. Köszönöm, Maria, most pedig megadom a bizottságnak a szót, mégpedig Versteilen úrnak a DJ Agri részéről parancsoljon. Köszönöm szépen Dorfan úrnak is a kezdeményezést. Teljesen egyetértünk azzal, hogy a tejtermelés a hegyvidéki régiókban, hátrányos régiókban nagyon komoly kihívásokkal szembesül de azt is gondoljuk ezzel egyidejűleg, hogy a kap reformja megfelelő kereteket, eszközöket kínál a tagállamok számára, hogy mozgásteret használjanak ki a támogatásra, és elősegítség ezeken a területeken a tej termelést, egy néhány példát mondanék erre, hogyha a közvetlen kifizetésekről beszélünk, Dorfman úr is említette, és itt pontosan átnéztük a konvergencia, konvergencia javaslatokat, és itt megvannak a történelmi referenciák, amelyekre hivatkozhatnak, és a tagállamok is élhetnek lehetőségekkel egy önkéntes csatolt támogatás keretei között, és megfelelő támogatást biztosíthatnak a hegyvidéki és hátrányos területeknek is, és természetesen az állandó legelők témája is szóba kerülhet. Ez meglehetősen kibővíti a támogatási lehetőségek eh, területét, végül pedig az önkéntesen csatolt támogatás, vagy kapcsolt támogatás igenis eh, segít a kecske és a szarvasmarha ill területen a tejtermelésnek. Itt a rendelkezések lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy testre szabott eh, programokat készítsenek, amelyek konkrét kihívásokra reagálnak, például a hátrányos helyzetű területeken, vagy eh, hegyvidéki területeken, vagy vannak olyanok is természetesen, ahol másfajta nehézségek jelentkeznek. Ami pedig eh, a következő ötletet illeti, hogy különleges támogatást biztosítsunk a termelői szervezeteknek és programokat a hegyvidéki tej számára és gondoljunk csak vissza a zöldséggyümölcs modellre, ezt megvitettük a legutóbbi reform kapcsán, és a jogalkotók nem döntöttek emellett, mert a történelmi támogatás mindig termelői szervezetek eh, szabályoznak, még egyszerűen más jellegű támogatás volt a tejgazdálkodásban. Másrészt el kell, hogy mondja, a termelői csoportoknak juttatott támogatás, ez elérhető a tejtermelők számára és a második pillér keretei között, és itt a tejcsomag igenis lehetőséget ad arra, hogy termelői szervezetek különböző szerződéseket kössenek, szerződésekre javaslatokat tegyenek, amik lehetővé teszik aztán a gazdák számára, hogy az árrést javítsák az ellátási láncban. Aztán beszélni kell még a reform hatásairól más területeken, és ne felejtsük el, hogy a legutóbbi reform keretei között lehetőség van a termelői szervezetek számára, hogy válsághelyzetekre és piaci egyensúlytalanságokra is reagáljanak mindenek előtt, hogyha a korlátozott kivételekre gondolunk ilyen helyzetekben. Most pedig reagálni szeretnék Dorfman úr hivatkozására, a, említette ugye az iskolatei rendszert. Éppen most vizsgálja felül az Európai Bizottság ezt az eddigi akciót, és további kezdeményezéseket is tervezünk ezen a területen, hogy jobban kihasználjuk azokat az erősségeket, amelyeket ez a rendszer kínál az egyik célunk éppen az, hogy hatásokat találjunk az iskolai élelmiszer rendszer és a helyi termelési előírások között. Ez lenne az első reakciónk, elnök úr, a jelentésre, és azt hiszem, hogy a vitát, az eszmecserét folytathatjuk ezen keretek között. Köszönöm a bizottságnak most pedig visszaadom a szót Herbert Dorfmannak, és én is csatlakoznék azon kollégákhoz, akik köszönetet mondtak Herbert Dorfmannak ebben a témában, amely rendkívül fontos. A hegyvidéki térségek, hátrányos helyzetű területek, legkülső régiók témájában. Tessék, Herbert! Ja, ich denke... Igen, úgy gondolom a vita már régóta folyik, amit ma is folytattuk, ez egy hosszú múltra nyúlik vissza, és számos kolléga jelentkezett igen jó inputokkal. Ez rámutat arra, hogy politikailag is mennyire fontos ez a téma. Mi itt ezt természetesen tisztán látjuk, hogy úgy általában a mezőgazdaságon belül a tej mennyire érzékeny és fontos terület. Nem akarok most konkrét pontokra kitérni, ez messzire vinne Természetesen egyetértek azzal, amit Paulson kolléganő mondott, ami a, ő a perifériás területekről, a távoli területekről beszélt. Hát egyébként a jelentésemben foglalkozom vele, én is tudom, hogy e, e, itt hasonló problémák merülnek fel, mint a hegyvidékeken. Bové és Hajzling kollégákra szeretnék még reagálni, ők a zöldek nevében szóltak hozzá nem akartam egy új kvótavitát elkezdeni. Úgy vélem, hogy az a vita, amit a kap reformjai között már lefolytatunk a kvótarendszer továbbviteléről, látni kell, hogy ezzel bemutattuk a parlament politikai szándékait, és nem gondolom, hogy másképp gondolkodnának a tanácsban erről. Én konkrétan megvalósítható javaslatokat akartam bemutatni Albrecht kolléga rámutatott a pozitív diszkrimináció, Albrecht kolléga mondott a pozitív diszkriminációról dolgokat, de amit nem mindenhol lehet alkalmazni, hanem vannak olyan gazdaságok, amelyek eh, különlegesen nehéz helyzetben vannak, és éppen ezért különleges intézkedéseket követelnek meg. Azt gondolom, hogy több kolléga beszélt már erről, hogy eh, jó időben vagyunk, ragadjuk meg a lehetőséget. Az Európai Bizottság egy fontos konferenciát szervez az elkövetkező hetekben, és ez pont rámutat arra, hogy az Európai Bizottság foglalkozni fog ezzel a témával, és hát nyilvánvaló a tejvidéki, vagy a hegyvidéki tejtermelés nem az egyetlen téma, amiről itt szó van. Köztinger kolléganőre is reagálnék, ami a szállítási útvonalakat illeti. Paulson kolléganő is ezt említette. Meggyőződésem, a mai helyzetben a megnövekedett szállítási költségek a hegyvidéki területeken, a magánfelvásárlóknál, jó, a szövetkezeteknél világos, ők elhozzák a tejet a tagoktól, de ha a az ágazati felvásárlók magánkeretek között jönnek, akkor ha szükségük van a tejre, akkor elfogadják a felvásárlást. De ha liberalizáljuk majd a piacot, akkor ezek a magánfelvásárlók igyekezni fognak nagyobb mennyiségeket rövidebb utakon beszerezni. Ami konkrétan azt jelenti, hogy ezek a magánfelvásárlók és feldolgozók igyekezni fognak majd nagyobb koncentrációt elérni a tejtermelésben, mert ennek viszont az a következménye, aztán persze, ha kevesebb a tejtermelő a hegyvidéken, akkor még drágább a szállítás, tehát minél kevesebb a rendelkezésre álló gazdaság, annál inkább növekednek a szállítási költségek, és ezt végig kell gondolni, és meg kell nézni, mit tudunk tenni. Hajzlin kolléga azt mondta, hogy a második pillérben nincs elég pénz, ebben egyet is értünk, de azért javasoltam intézkedéseket az első pillérben is, pro, arányos programokat például az első pillérben lehetne megoldani, és nem a második pillérben, de McInnes kolléganő is hivatkozott arra, hogy összességében bizony nem lesz több a pénz. Végül még azt akarom elmondani, hogy több kolléga jelezte, az egész nem bízható teljesen a piacra, ezzel teljesen egyetértek, de azért a piacon is történnie kell dolgoknak tehát sikerülnie kell annak, hogy a tejtermelők és feldolgozók, akik hegyvidéken dolgoznak, a, az igen minőségi termékükért, és hát e, származás, meg, helyi megjelölése van rajta, nos, hogy ők többet kapjanak a pénzekért, ha ez nem sikerül, akkor és nem sikerül ezt a plusz jövedelmet megtermeltetni a piacon, akkor egyszerűen a, a, nem fogjuk tudni fenntartani a tejgazdálkodást a hegyvidéken tisztán állami támogatással. Éppen ért a gazdák közvetlen támogatására van szükség egy oldalon, de ezt kombinálni kell az egy olyan támogatással, amely az értékesítést segíti, és itt nem értek egyet mindenben a bizottsággal, aki azt mondja, hogy minden már jelen van, nem igaz, sok minden jelen van, ezt mondom a jelentésemben is, azért egy-egy plusz pozitív diszkriminációt jelentő intézkedés igenis segíthetne, hogyha a hegyvidéki és a távoli területek tejgazdaságát a jövőben is biztosítani akarjuk, akkor még további lépésekre szükség van. Köszönöm az eddigi inputot kérem, a további inputot Elizabeth Jegle, Dante úr, tehát azt hiszem, hogy ők is erre hivatkoztak, egységesen kéne fellépnünk, ennek nagy jelentősége van, örülnék is neki és az én célom is az, hogy az eddigi hozzászólásokat maximálisan figyelembe vegyem, hogy végül is a szakbizottságunk széles körű támogatást tudjon adni, mert így tudunk erős üzenetet küldeni a tanács és a bizottság felé. Köszönöm szépen. Bene, grazie Herbert. Köszönöm Herbert. Én is gratulálok a nagy konszenzushoz és a saját kezdeményezési jelentéshez. Következik az utolsó napi rendi pontunk, az élelmiszerlánccal az állategészségügyel és állatjólétel, valamint a növényegészségügyel és a növényi szaporítóanyagokkal kapcsolatos kiadások kezelése címmel. Agnes Lebrun az előadónk. 2013. májusában a bizottság négy javaslatot fogadott el az ötből, amelyek az állatjólétel és a gyűjtjel kapcsolatos csomag részét képezik, és itt nagyon fontos kérdésekkel foglalkoztunk. Itt egy fitoszanitér rendeletről van szó, amely a növényegészségügyel, állategészségügyel foglalkozik, illetve a hivatalos ellenőrzésével a szaporítanyagoknál. Júniusban került elfogadásra, és ma ö, beszéljük meg a financiális kérdéseket, beleértve az állati takarmányok kérdését is 2014 és 20 között. Ö, természetesen örülmel veszük, hogyha a csomag ö, ezen pontját ö, meg tudjuk vitatni. Már is megadom a szót Ányesznek, vezesse be ezt a témát. Lebra asszony. Köszönöm, elnök úr, a szót. Kedves kollégák! Az elnök úr elmondta, a rendelet azon jogalkotói csomag része, amely intelligensebb szabályozást kíván az élelmiszereknek biztosítani. Öt szövegről van szó, négy ágazatiról, Összességében pedig a költségek kezelése azzal a célral született, hogy egyszerűsítsük a kérdéseket, és nagyobb biztonságot tudjunk adni az élelmiszerláncnak. 11 további jogszabály módosítására kerül majd sor emiatt elnök úr ön is említette, hogy ez az első, amit el kell fogadni, és ezért fontos, hogy megfelelő tempóban dolgozzunk. A jelentést november 25-én kell a szakbizottságban elfogadni, hogy a plenárison szavazhassunk, végpedig a jövő év elején. Az első tervezetek ezt az eszmecserét nem tették volna lehetővé az időzítések vonatkozásában. Az egységes szövegben már vannak bizonyos gondolatok, amelyek megjelennek, azonban három újítás jelenik meg. Az első az, a társfinanszírozási értékek racionalizálása, maximális értékek születtek 50%-os mértékben, egy derogatív jelleggel 75%-ban, a határokon átnyúló intézkedések vonatkozásában, tehát a tagállamok keretén belül, amikor két szomszédos tagállamról van szó, illetve olyan tagállamok vonatkozásában is, ahol az európai átlag 80%-ánál kevesebb a GDP a tagállamoknak. A harmadik pedig olyan tagállamokra vonatkozik, ahol súlyos szanitér kérdések merülnek fel, illetve amikor harmadik országok van, harmadik országok által végrehajtott intézkedésekről van szó. Létrejött egy 50 ezer eurós küszöb érték, erre majd vissza kell térni, amely alatt semmiféle szubvencióra nincs lehetőség. Korábban nem volt ilyen küszöbérték, talán a feltételezett okoknál fogva. A második dolog, ami innovatív jellegű, a mutatók létrehozása. Olyan mutatókról van szó, amelyek segítségével értékelhetünk. Azon intézkedések, amelyek az Unióban kerülnek foganatosításra, bizonyos mértékig pillanatilag nehez, nehézségekbe ütköznek ezen értékelés szempontjából, és a bizottság azt javasolja, hogy vagy pontos mutatókat határozzunk meg, hogy jobban lehessen az erre vonatkozó ö, politikákat értékelni, amelyek nyilván az élelmiszerláncra vonatkoznak. Végül pedig a harmadik innovatív jellegű intézkedés olyan programokra vonatkozik, amelyek felügyeleti jellegűeknek minősíthetők, amelyek a károsítók jelenlétével foglalkoznak, amelyek például a növények egészségi állapotát befolyásolhatják károsan. Nos, röviden ennyit szerettem volna elmondani. az innovatív jellegű kérdésekre koncentrálva. Ezen kívül van még két dolog, amire föl szeretném hívni a figyelmet. Ezeket is azért szeretném jelezni, mert innovatív jellegűek, ezért érdekesebbek, de ugyanakkor a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kérdését is, főleg a betegségek listájára gondolok itt. Azt hiszem, hogy alap jogi aktus, végrehajtási aktus, felhatalmazáson alapuló jogi aktus vonatkozásában különbségeket kell tenni, és persze a válság tartalékhez való hozzáférés kérdésére is. Hát röviden ennyit szerettem volna elmondani, és nyilván most még arról van szó, hogy végighallgassam az önök megjegyzéseit, kérdéseit, és aztán a vitát követően megpróbáljak válaszolni ezekre. Köszönöm a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Nos, akkor Garcia Perez kért szót, már is megadom a szót, pillanatilag más nem kért szót. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm Lebrun kolléganőnek, képviselőasszonynak a bemutatót, a módosítókról szólva. Ezt néhány szót szólt a bizottság reakciójáról is, de azt gondolom, hogy együtt tudunk működni annak érdekében, hogy kihasználjuk a lehetőséget a módosításokra. Az e- első vita keretében egy néhány általános megjegyzésem lenne négy pontban. Az első a 30%-os csökkenést érinti a mostani ötödik cikkhez képest. Itt a válság tartalékokról van szó, válságkezelési tartalékokról, de akkor nem lesz kielégítő ez a forrás. Ami azt jelenti, hogy természetesen ha nincs plusz pénz, akkor mechanizmusokat kell keresni. Hiszen a rugalmasságot biztosítani kell ezen a területen. Ha ezt nem tudjuk megváltoztatni, akkor előfordulhat, hogy a pénzügyi fegyelmet nem tudjuk betartani ezen a területen, ami azt jelenti, hogy nem tudjuk az éves feladatunkat ellátni. Ezzel kapcsolatban már beszéltünk egyébként a költségvetési hatásokról, és egy ilyen forrás, ami 30%-os csökkenéssel jár, az máshonnan pótolandó, tehát úgy gondolom, hogy itt keresni kell egyéb módozatokat, és akár a rugalmassági eszköz igénybevételével. A következő pont a határidőket illetően itt az Európai Bizottság nem reálisan gondolkodik a tagállamoknak március 31 -e előtt kell egy technikai jelentést előterjeszteniük. A határidő egyszerűen túl szűk, azt kell, hogy mondjam. Egyes országban, mint például az én hazámban is, ahol a központi adminisztrációnak be kell szerezni az autonóm régióktól az adatokat, és ez időt követel meg tehát azt gondolom, hogy inkább április 30-a kellene, hogy legyen ez az időpont továbbra is. Aztán az Európai Bizottság egy listáról is beszélt, tehát itt ezt ki lehetne egészíteni egyéb témákkal. Nem lehet természetesen mindent egy végrehajtási jogszabályba gyömöszölni. Aztán az alsó határ azon tagállamokról van itt szó, amelyek e, e, ennek kevesebb eszközük van arra, hogy kiírtsanak egy-egy betegséget, ezek azonban veszélyesek is lehetnek. Négy fontos kérdés merül tehát itt fel. Ezeket minimum újra meg kell vizsgálni a szakbizottság keretei között és szerintem persze további vitákat is lehet koordinált keretek között folytatni annak érdekében, hogy egy végleges pozíciót állapítsunk meg. Köszönöm szépen. Most megkérdezném a bizottságot, hogy kíván-e szólni. Van Gölten úr, a szó Szankó főigazgatóság részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném köszönni a parlamentnek, hogy ilyen gyorsan foglalkozott ezzel a javaslattal, hiszen valóban nagyon fontos, hogy ezt a javaslatot a lehető leggyorsabban elfogadják, lehetőség szerint még az év vége előtt. Ahogyan a jelentestevő elmagyarázta, itt egy meglévő jogszabály átalakításáról van szó, mégpedig olyan módon, hogy a tagállamok számára egyszerűbb legyen ennek az alkalmazása, mi több a bizottság számára is egyszerűbb legyen az alkalmazásból eredő feladatok tömege. Valóban ez az élelmiszer lánccal és az állategészségügye függ össze, a betegségek megszüntetése, a szélsőséges helyzek, helyzetek kiküszöbölése, a feladatunk például egy EU referencia laboratórium felállítása, mint egy mint mondjuk a dioxin laboratórium, amely minden tagállam számára működne. Mi több, a csomag része az ellenőrzés is és egy megfelelő jogalap kinev, ki, kialakítása is, amely a referenciák kialakítását teszi lehetővé. Láthatják tehát, hogy minden olyan tevékenységre kiterjed ez a csomag, amely az élelmiszer és a takarmány előállítás és felhasználásra vonatkozik. Felvetették, hogy a költségvetés csökkentették, pedig nem, nem. A költségvetés a múlt évi szinten áll, 260, 270 millió euró évente a költségvetés Egyébként az idei költségvetés, a tavalyi és a jövő évi költségvetés is ezen a számon áll, ezen a szinten áll. Tehát kijelenthetem, nem csökkentjük a költségvetést. Ám a tuberkulózus vagy más um, betegségek uh, terjedőben vannak, ezért az, e, ne, ezek a, a megtett intézkedéseink következtében például a tuberkulózis már nem csökken, nem terjed annyira, ezért a tuberkulózis leküzdését szolgáló költségvetés csökken, ám az 1,7 milliárdos összköltségvetés nem csökken. A DG Agri tartalékáról is beszélt el jelentéstevő asszony, mint tudják, a vita, az eszmecsere egyik fontos részét képezte ez a kérdés a nyári szünet előtt, amikor az agri költségvetést is módosították. Nos, csodos biztos világossá tette az önöknek írott levelében, hogy a 4E Agri MFF rendelet pontjának, rendelet tervezett 4E pontja az ötösben jelenik meg. Vannak persze nagy krízisek, mindenki emlékszik a 2001-es Egyesült Királyságbeli száj és körömfájás, köröm fájás vírusra, vagy pedig a kék nyelv, vagy blue tongue vírusra. Tehát a költségvetés, amelyet előirányzunk, az ilyen széleskörű járványokra nem elegendő, a leküzdésükre nem elegendő. És rendkívüli helyzetek fennállása esetén a tartalékhoz is nyúlhatnánk. Perez asszony beszélt még több más kérdésről, például a határidők kérdéséről is, és a március, illetve április kérdését vetette fel. Nos, ez az indikátorokkal függ össze. Ahogy Le Brun asszony is ezt említette. Elképzelésünk a következő. 200 millió eurót költünk évente arra, hogy támogassuk a tagállamokat, hogy a járványokat leküzdjék. Nos, biztosítani akarjuk, hogy ezt a pénzt jól költsék el a tagállamok. Egyrészt indikátorokra, mutatószámokra van szükség, másrészt pedig jelentéseket várunk a tagállamoktól. És azért, hogy hatékonyan használhassák fel a pénzt, a jelentésre szükségünk van javaslatunk márciusról beszél, de azt hiszem, hogy rugalmasak lehetünk, hogyha ez probléma, akkor <clears throat> lehet más időpont is. Azután a jelentéstevő asszony az 50 ezer euró per programos határ értékről is beszélt. Nos, a bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy csökkentse az adminisztratív terheket ezért. a bizottság javaslata azt mondta, hogy az 50 ezer eurónál kisebb projekteket neki ne társfinanszírozza az Európai Unió. Ám ugyanakkor felismerjük, hogy vannak nagyon kis tagállamok, vagy nagyon kis programok, amelyeknek igenis szükségük van az Európai Unió pénzügyi támogatására, még akkor is, hogyha esetleg a projekt maga nem éri el az 50, 50 ezer eurós költségvetést, éppen ezért ezen a területen nagy rugalmasságra vagyunk hajlandók. Köszönjük a parlament munkáját, és azt reméljük, hogy minél hamarabb sikerül elfogadni a jelentéstervezetet. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottságnak, és most pedig megadom Lebrun kollégának a szót. Merci beaucoup pour... Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Nos, Garcia Perez asszony azt hiszem megfogalmazta azt, amit én is észrevettem. A bizottsági elmondottak alapján is el kell gondolkodnunk az időzítések vonatkozásában. Ami a küszöbértéket illeti, ha jól értettem a bizottság érvelését, arról van szó, hogy az 50 ezer alatt olyan alacsony az érték, hogy semmi értelme a küszöbérték meghatározásának. Persze ellenkező érvelés is elképzelhető, hogy mivel olyan kevés az intervenció, amely 50 ezer euró alatti, akkor hagyjuk a ö, küszöbértéket, mert végül is semmi hatása nem lenne, vagy nem túl sok. Nos, ami a betegségek listáját, alapjogi aktust, egyebeket illeti, azt hiszem Garcia Perez asszony nagyon helyes megjegyzést tett, és nyilvánvalóan, ami még aggasztóbb, sőt, sokkal aggasztóbb a válság alap kérdése. A figyelemmel kísérési és értékelési intézkedéseknek köszönhetően remélhetjük azt, hogy az Európai Unió a jövőben nem kell, hogy ilyen ö, nehéz időszakoknak ö, nézzen elébe, de mivel egyre kevesebb az ilyen nehéz helyzet, az egészségügy terén, azonban a egészségügy terén egyre több ilyen problémát tapasztalunk, úgyhogy megfelelő intézkedéseket kell hozni, és elébe menni ezeknek a problémáknak hatékony intézkedéseket kell hozni, de ugyanakkor a növényegészségügy terén is megfelelően kell eljárnunk. Köszönöm a megjegyzésüket, és az elemzéseket követően ismét megkeresük Önöket. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Ezzel a mai munka végére értünk. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy Le Brun asszony ö, módos, ö, jelentése október 17-i aktualitással él, és november 25-ig kell beadni majd a módosító indítványokat. Köszönöm szépen! nagyon fontos koordinátorok, előadók, árnyék jelentéskészítők közötti koordinátor ülése kerül sor a kap témájában, úgyhogy körülbelül negyed óra szünetet tartunk, és azonnal is folytatjuk, azonnal folytatjuk a koordinátorok ülésével. Köszönöm szépen, viszontlátásra!